A napi rendet egyébként megtalálják a honlapunkon is, az Európai Parlament honlapján. Köszönöm, ezzel lezárom az ülést. Köszönöm a biztos úrnak, az adminisztrációnak, a tolmácsoknak. Jó